Morning, dear colleagues. Thank you. Kedves kollégák, jó reggelt kívánok. Köszönöm mindenkinek a türelmét. Kilenckor volt egy koordinátorok ülése, és most tízkor kezdjük a Libe szakbizottság rendes ülését, amelyre szeretettel köszöntök mindenkit. És akkor a nyolcas pontnál tartunk, ugye, a napi rendünk szerint a tagállamok fogyatékossággal élő gyermekekre vonatkozó politikáiról szóló tanulmányjal kapcsolatban Márta Balestredos és Natalie Morans fog erről nekünk beszámolni a brüsszeli millió munkatársai. És ezt a tanulmányt a szakpolitikai osztálytól kérte a szakbizottságunk, annak érdekében, hogy fel tudjuk mérni a fogyatékossággal élő gyermekek jogait, hogy mi a, mi a helyzet az Európai Unióban, és akkor most felkérem Natali Moran asszonyt, hogy tartsa meg az előadását. Köszönöm szépen! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Natali Moran vagyok, a millió munkatársa, és azért jöttem, hogy e, önök elé tárjam a tagállamoknak a fogyatékossággal élő gyerekekre, gyermekekre vonatkozó e, politikáját, hogy, és hogy fel tudjuk mérni, mit tenne az Európai Unió a helyzet javítása érdekében. Szeretném leszögezni, hogy az Európai Uniónak nincsen kompetenciája a kérdésben, de szerepet játszik a, a gyermekek jogainak megerősítésében, és ebbe beletartoznak a fogyatékossággal élő gyermekek is. 18 tagállamot uh, vá, uh, vizsgáltunk meg, Finnországtól Magyarországon keresztül Görögországig, hogy feltárjuk az Európai Unióban a kérdéssel kapcsolatos helyzetet. Megvizsgáltuk az ENSZ gyermekek jogaira vonatkozó ö, egyezményét, és megnéztük, hogy ö, a fogyatékossággal élő gyermekeknek itt milyen jogokat említenek. A 18 tagállamban azt vizsgáltuk, hogy ezek a jogok érvényesülnek-e, garantálják-e ezeket a gyerekek, gyermekek részére, hogy a legjobb érdekét képviseljük, hogy, hogy hallathassák a hangukat, hogy megvédjük őket az erőszaktól, illetve hogy család életben való részvételezés joguk legyen. Azt mutatta a tanulmány, hogy ugyan a 18 tagállamban volt jogszabály arra olyan, amely elismerte a gyermekek jogait, de ezek gyakorlati megvalósítása a legtöbb helyen problémás volt. A fogyatékossággal élő gyermekekre a gazdasági válság komoly hatással volt, hiszen az ilyen gyermekeknek és a családjuknak nyújtott támogatást megkurtították. És szeret, csak hogy megmutassuk, hogy mi a helyzet a fogyatékossággal élő gyermekek tekintetében. Az első a diszkrimináció mentesség. Ezt a legtöbb tagállamban garantálják, de néhány helyen csak bizonyos területeken érvényesítették, például foglalkoztatás, közlekedés, lakhatás területén, amelyek fontosak, de nem teljes körűek. És kimaradtak azok a területek, amelyek nagyon fontosak a gyermekek szempontjából, például oktatás, stb. A teljes megvalósítás tekintetében azt gondoljuk, hogy szükséges ezen jogok gyakorlati garantálása hogy élhessenek, pontosan úgy élhessenek ugyanazokkal a jogokkal, mint egészséges társaik, ez azt jelenti, hogy ha egy gyermek iskolába jár, teszem azt kerekesszékben, akkor oda kell figyelni, hogy földszinten legyenek azok az órák, ahova ő járni fog, illetve hogy legyen megfelelő rámpa, amint tud közlekedni. Az érintett szereplők, akik az iskolákban érintettek, ezt kommunikálni kell a társadalom felé, és például diszlexia esetén nehézségei lesznek a gyereknek az olvasással. Hogyha ezt, hogyha ezt úgy fogjuk fel, mint valamiféle privilégium, hogy ő más órára jár, nem pedig teherként. Nagyon sok helyen hiányozott hiányzott ez a fajta megközelítés legtöbb tagállamban. Azt javasoljuk, hogy az Európai Unió térképezze fel és cser, cserélje ki a legjobb gyakorlatokat a tagállamok között, azért, hogy egyfajta alap elvárást, egyfajta alaphelyzetet általánossá tudjunk tenni, ahol a közigazgatás szereplői tudnak cselekedni. És le kell fektetni teljesen egyértelműen, hogy az, a diszkrimináció ellenességéről szóló irányelv a fogyatékossággal élő gyermekek rogait is ö, specifikusan elismerje. A, az oktatáshoz való jog az egyik sarkalatos pontja ennek a kérdésnek. Ugyan ezt ö, minden tagállam garantálja, de néhány tagállamban Például Svédországban, Olaszországban, Máltában nagyon nagy arányban integrálták ezeket a gyermekeket az általános oktatási rendszerbe, de tapasztaltuk azt is, hogy voltak olyan tagállamok, ahol eleve speciális iskolákat biztosítottak a, ezeknek a gyerekeknek. És emögött általában az az ok húzódott meg, hogy egyszerűen nem volt megfelelő erőforrás arra, hogy ezzel, ezt biztosítsák számukra egy teljesen sima iskolában. Tehát még akkor is, ha az iskola hajlandó lenne ö, fogadni ezeket a gyerekeket, ö, nincs a meg, meg a megfelelő emberi és egyéb erőforrás. Vagy mondjuk három órát tölt ö, ö, utazással azért, hogy iskolába tudjon járni. Aztán, hogyha egy fogyatékossággal élő gyermeket integrálnak ö, az oktatásba, főleg akkor, hogyha ö, viselkedés vagy tanulási rendelességről beszélünk, és eléri a középiskolai szintet, akkor jelentkeznek a problémák, hiszen képtelenek lépést tartani és megbirkózni az anyaggal, és így kiesnek az oktatásból. A legjobb gyakorlatok kialakítását és kicserélését kellene segítenie az Európai Uniónak, különös tekintettel a tanárok képzésére az integráció elősegítése érdekében. Egy általános ajánlásként azt szeretnénk, hogy ha azon tagamok a fogyatékossággal élő személyekről szóló ENSZ egyezményt még nem ratifikálták, azt azok tegyenek így, és hogy azt szeretnénk, hogy az Európai Unió a rendelkezés álló forrásokat úgy használja fel, hogy a fogyatékossággal élő gyermekek eh, beintegrálni lehessen a, általában a társadalmi életbe és az oktatásba. Elnök, köszönöm szépen! Eljött az ideje, hogy a képviselők eh, feltegyék kérdéseiket és hozzáfűzik mondandójukat ehhez az előadáshoz. Angelili. képviselő asszony kért először szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy nagyon érdekes tanulmányról van szó, amelyet természetesen lehetne részletesen elemezni. Három pontról szeretnék szólni, és ezek a következők. Az adatok azt hiszem még nem pontosak, elég pontatlanok. Az, e- úgy gondolom, hogy az egyedüli adat, ami pontos, az az, hogy 15 millió gyermeknek kellene körülbelül speciális oktatást, hozzáférést nyújtani. De még nincs meg a világos statisztikai adathalmaz, azzal kapcsolatosan, hogy mire is van szüksége a fogyatékossággal élő gyermekeknek. Az a tény, hogy ugye nincs diszkrimináció, ez nem csak arra vonatkozik, hogy az oktatáshoz hozzáférhetnek, hanem például a sporthoz való hozzáférés, aztán az egészségügyi gondoskodás, a szociális támogatása a családoknak szintén fontosak. Tehát az én kérdésem az, hogy milyen adatok állnak rendelkezésre, approximatív adatok léteznek-e már, ugyanis az új javaslatokat és ajánlásokat nagyon nehéz tanulmányozni, akár európai, akár nemzeti szinten, annélkül, hogy meglennének az adatok arról, hogy például mik a prioritások ez a tanulmány természetesen egy nagyon jó kiinduló pont. Köszönöm, Tomás úr. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Én magam a mentálisan visszamaradott személyekkel foglalkozó szervezetnek vagyok az elnöke. Általában értékekről, amikor szó van, talán emlékeznek Barózó évnyitó beszédére az európai értékekről, illetve közös értékekről szólt ez. Általában végül mindig ugyanoda a szomorú következtetéshez jutunk, a PowerPointon is szerepelt ez, mi szerint nincsenek meg az explicit kompetenciák, hogy tegyünk valamit. Ez nem igaz különben. Alapvető jogi kartánk van, megvan az egyezmény is, és a ratifikációja a legtöbb országban problémát jelentett. Általában a legtöbb országban ratifikálják az egyezményt, anélkül, hogy figyelembe vennék azt, hogy ez a gyakorlatban mit jelent. Nem változtatnak tehát a szabályaikon valójában. A, ratifikálják az egyezményt, hogy jók legyenek, de a végén nem történik semmi a gyakorlatban. Azt hiszem, hogy tényleg tennünk kell valamit hogy megfeleljünk az előírt szabványoknak, értékeknek, melyeket, melyekről oly gyakran beszélünk a szavazóink előtt. Jó, Mr. Köszönöm, Madame Guillaume következik. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm szépen az előadást. Egy megjegyzésem van, inkább nem is annyira kérdés. Úgy találom, hogy elég világosan szól arról, hogy a, a reasonable accommodation kifejezés a gyermekek esetében az iskolai környezethez alkalmazkodjon, illetve a körülötte levőkhöz. A kérdésem az, hogy mi a megfelelő hely, oktatási hely a fogyatékossággal élő gyermekek számára. Ez minnyájunk jövőjét érinti természetesen oktatási környezetben az érintett diákok számára. Továbbá a legjobb oktatást kell biztosítani, és ez feltétele a fogyatékossággal élők számára, hogy később munkahelyhez jussanak. A munkanélküliségi ráta igen magas a fogyatékossággal élők körében az Európai Unióban, de legalábbis az én hazámban biztosan kapcsolatot teremtett az oktatással, illetve a későbbi kilátásokkal. Fontos a jó oktatás annak érdekében, hogy később elhelyezkedjenek. Köszönöm szépen! További kezeket nem látok, nincs további megjegyzés. Úgy látom, senki nem jelentkezik. Akkor visszatérünk Madame Morenzhez. Szeretne reagálni az elhangzottakra? a megjegyzésekre? Igen, az elsőre térek rá. Angelili asszony, amit elmondott, az igaz, tényleg hiányoznak az adatok. A tanulmány készítése során olyan adatokat kerestünk, amelyek a, gyere, a fogyatékossággal élő gyermekekre vonatkoznak konkrét vagy absztrakt adatokat kerestünk. Na, nagyon sok árrendelkezés a gyermekekről, fogyatékossággal élőkről, de kor szerint nem voltak megkülönböztetve ezek az adatok. Tehát hiányoznak a megfelelő adatok a fogyatékos gyermekek körében. Itt a hiányosságra figyeltünk fel, és várjuk, hogy további adatok szülessenek. Ez biztos. Igen. Hadd hangsúlyozzam az adatok fontosságát. Az adatok nem állnak rendelkezésre a fogyatékos gyermekekkel kapcsolatban. Nem csupán a diszkrimináció, a hozzáférés problémáit illetően, de az erőszak esetében sem. Megbeszéltük ezt már, és jelentés is készült róla, ma sajnos nem tudjuk ezt bemutatni. A konkrét adatok hozzáférése nagyon problematikus ezen a területen. Az Európai Parlamenthez fordulunk, hogy mozdítsuk előre a tagállamokban a megfelelő indikátorok kidolgozását hogy ezek felhasználhatóak legyenek más szakpolitikák kidolgozásakor is, készüljenek felmérések rendszeresen. Így adatokhoz juthatnánk az általános szakpolitikák területéről is így eh, ajánlásokat készíthetnénk, és a fogyatékos gyermekek helyzetét is figyelembe tudnák venni egyéb szakpolitikák területén is. Ez csak az egyik aspektus. A, a kulcsfontosságú területeket meghatároztuk, és kiemeltük a, ezeket az előadásban a vezetői összefoglalóban is felsorolhatjuk ezeket. Jelentésünkben van egy rész, amely ajánlásokat tartalmaz. Minden esetre kérek mindenkit, hogy ezt tekintse meg, és megjegyzéseket is fűzzenek hozzá, ha van ilyesmi. A kompetencia hiányát illetően azt hiszem, hogy a jelentésünkben kimondtuk, hogy nincs konkrét EU-s kompetencia a gyermekek területén, de ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy az EU konkrétan fellépjen. A 19. cikk alapján a szerződésben megteheti ezt. Itt szerepel a diszkrimináció mentességgel kapcsolatos kompetencia, kor vagy fogyatékosság alapján ez lehetséges tehát. Ne zárjuk ki az EU lehetőségét, hogy fellépjen. Csak konkrétan ez nem szerepel sehol. Ez csupán az EU-s célkitűzések között található meg. De a fellépés lehetséges. Ami a megfelelő lakhatást illeti, szeretnék kommentálni Guillaume asszony szavaira. Igaz, hogy a megfelelő lakhatás a diszkrimináció egyik oka, Szeretnénk kiemelni a jelentésünkben azt, hogy gyakran ez rendkívül hasznos eszköz, hogy legalább konkrét intézkedésre kerüljön sor, hogy megkönnyítsük a gyermekek, fogyatékkal élő gyermekek és személyek jogainak érvényesülését. Nagyon nehéz ez a fogalom, hiszen vannak bizonyos jogok, melyekről Spanyolországban bírósági ítélet is született. Fel, elismernek egyes jogokat, melyeket a hatóságoknak védelmezniük kell a költségekre való tekintet nélkül. Tehát a költségérv és az észszerűség ö, vizsgálata vitathatatlan. Ez a, ezt el kell, hogy fogadjuk, ezt a kitételt mikor van szükség fellépésre, mit tekintünk észszerű költségnek. Ezt kell megvizsgálni. Szerintünk az Európai Parlamentnek ebben szerepe lehet, meg kell határozni jobban egyes fogalmakat, akár a tagállamokban vagy EU-s szinten, mert ezek még nem egyértelműek. A fogyatékosság fogalmát nem harmonizáltuk még különböző százalékokat alkalmaznak a fogyaték meghatározásában, és hogy a gyermekeknek milyen társadalmi biztonságra, rendszerre van szükségük. Vannak tehát kérdések, melyek igen fontosak a parlament számára, és fontos, hogy utat mutasson az EU-s országoknak. Ami pedig a munkanélküliséget illeti, Ezt a kapcsolatot mi nem hoztuk létre a tanulmányban, az oktatással kapcsolatban, hiszen nem voltak erőforrásaink, hogy ezt megvizsgáljunk. Tanulmányunkban az egyik aspektusra azonban felhívtuk a figyelmet, a szakértők jelezték ezt, hogy bár a fogyatékossággal élő gyermekek esetében elég magas szintű az oktatás, abban a pillanatban, hogy már nem kötelező ez a középiskola vagy egyetemi szinten, a gyermekek száma, illetve serdülők száma, akik egyetemre mennek, drámaian alacsony nem az a probléma, hogy nem elég jó az oktatási szintjük, vagy nem elég a támogatás, hanem egyszerűen nem bíznak eléggé magukban, nem bíznak a rendszerben. Ezeket a kérdéseket a, a jelentésben taglaltuk. Köszönöm szépen a magyarázatokat, megjegyzéseket. examining Nincs további kérdés, akkor tovább lépünk. És következő napirendi pontunkhoz tér, érkeztünk, de először is köszönetet mondok annak a csapatnak, amely elkészítette ezt a tanulmányt, tehát Mörhens asszonynak és Baliszterusz asszonynak. Köszönöm, hogy eljöttek, bemutatták a tanulmányt, most pedig áttérünk a következő napi rendi pontra. Now let's, let's move to point number... Tehát áttérünk a 9-es napi rendi pontra. Ez az Európai Uniós menetrend a homofóbia és a szexuális irányultságon, illetve nem identitáson alapuló hátrányos megkülönböztetés ellen. Ez a téma. Lunacek asszony a jelentéstevő. A háttér itt az, hogy az a politikai eszköz, amely hatékony kell, hogy legyen, és haték, amelyel hatékonyan fel lehet lépni a diszkrimináció ellen az LGBT személyek esetében. Tehát ez, erről, az erről szóló jelentés Lunácsek asszony dolgozta ki, őt fogjuk hallani, aztán az árnyék jelentéstevőket is majd meghallgatjuk, de először Lunácsek asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretnék köszönetet mondani a bizottságnak, mert arról döntött a Libe bizottság, hogy egy ilyen saját kezdeményezés jelentésünk legyen. És köszönöm, hogy engem nevezte ki jelentéstevőnek egy ilyen fontos témában. Tegnap Bécsben láttam a migráns közösség egy filmfesztiválján egy filmben egy lengyel szemét láttam, aki diszkrimináltak. Az utóbbi években ez a parlament rámutatott arra, hogy mennyire fontos a tagállamokban fellépni és harcolni a homofóbia ellen. Ez a jelentés erről szól most pedig szeretnék emlékeztetni arra, hogy mindez természetesen nem a semmiből indult el a Európai Parlament és a LIBE bizottság is a plenáris ülésen már tíz alkalommal kérte a bizottságot, hogy dolgozzon ki egy ilyen uniós menetrendet, de a bizottság még mindig idáig nem tett meg semmit, és ö, a jövő évi választások előtt, az új bizottság összetétele előtt jó lenne, hogyha a parlament megtenni a lépéseket, és érvényel jutatna az, hogy miért is fontos egy ilyen uniós menetrend, és mit is tehet az Európai Unió és a tagállamok. Na most, miért van mindenre szükség? Ebben az évben tavasszal az alapjogi ügynökség bemutatta a tanulmányát az LGBT személyekről. Az LGBT személyek elmondták, hogy diszkrimináció áldozatai, és éppen ezért ezt vettük alapul a jelentésben. Néhány részletet szeretnék élni. 47%-a az LGBT személyeknek diszkriminációt élt át, vagy zaklatást élt át az utóbbi évben. Számukra nehéz volt hozzáférni például az oktatáshoz, a lakhatáshoz, a nemi identitással kapcsolatos személyek esetében is problémák adottak a munkahelyeiken. Tehát annak ellenére, hogy minden tagállamban alkalmazni kell az uniós jogszabályokat, és csak 10%-a volt azoknak, akik a rendőrséghez fordultak erőszak és diszkrimináció miatt Európai Uniós szinten megvan a jogalapunk, ott van a tízes cikkeje a szerződésnek, és teljesen világos az, hogy az Európai Uniónak kötelessége fellépni a diszkrimináció ellen. Három másik területre szeretnék utalni, amelyekkel kapcsolatosan a bizottság már tett javaslatokat a fogyatékosságról szóló stratégia, a roma stratégia rámutatnak erre. Látjuk tehát, hogy vannak már menetrendek, menetrendi stratégiák bizonyos területeken, és éppen ezért úgy gondoljuk, hogy most már tényleg eljött az ideje annak, hogy legyen egy ilyen eszközünk az LGBT személyek diszkriminációjával kapcsolatosan. A alapjogi ügynökség tanulmánya arra is rámutatott, hogy 11 tagállamból is utaltak arra, hogy fontos egy ilyen uniós menetrend. Ahogy már mondtam, itt van, rendelkezésre áll a jelentéstervezet, és szól arról, hogy miért van szükség egy ilyen menetrendre, és el is magyarázza azt, hogy, hogy milyen alapon és miért van szükség a menetrendre. Másodszorban felhívja a különböző szereplőket uniós szinten, tagállami szinten, hogy dolgozzanak ezen a menetrenden, és a parlament, jó, hogy a parlament egy ilyen jelentéstervezetet biztosít a, ezen politikák kidolgozásához. A titkárság is dolgozik a jelentésen, Természetesen ugye részletekben nem mehettem bele a jelentés elkészítése során. Lesznek módosító indítványok. Jó magam is szeretnék majd beterjeszteni módosító indítványokat. Ugye foglalkozni kell az oktatással, a foglalkoztatással, az egészségügyel, a gyűlöletbeszéddel és mindenféle más témával, szabad áramlás, konkrét részletekre van szükség a menetrendre vonatkoztatva. Mindezt mélyben el is küldtem minnyájuknak. Természetesen az árnyékjelentéstevők kommentárjait is szeretném meghallgatni. Azt hiszem, hogy egy ilyen téma, mint ez a téma, még mindig nagyon ellentmondásos az Európai Unióban. Világosá kell tenni azt, hogy a szubszidiaritás elvét teljes mértékben tiszteletben kell tartani, és a beterjesztett módosítók nak is figyelembe kell venni, venniük mindezt az Európai Bizottságnak, a tagállamoknak, az EU-nak, mindenkinek eh, be kell mutatni mindezt. Erről szól ez a jelentés tervezet. Nagyon konstruktív volt a munka az árnyék jelentéstevőkkel, és azt még egyszer elmondanám, hogy az egyenjogúság, a diszkrimináció mentesség, ezek olyan közös értékek, amelyeket támogatni kell. Köszönöm, Lunacek asszony. Most pedig elindítanám a vitát. Ne felejtsük el azt, hogy lesz egy szavazás 11 órakor, tehát jó a helyzet még, de most a vitára koncentrálunk. Az első felszólaló Metzola asszony, aki az jelentést elő. Köszönöm szépen, szeretnék köszönetet mondani Lunacek asszonynak a munkájáért, a jelentéséért. Úgy gondolom, hogy a jó irányba halad ez a jelentés. A múlt évben megegyezett javaslatok alapján. Nagyon Lunacek hogy azt mondta, hogy már nagyon sok mindent megtettünk, nagyon sok minden született, de én úgy gondolom, hogy még többet kell tenni annak érdekében, hogy ha felvegyük a harcot az LGBT személyek diszkriminációja ellen. Nagyon úgy gondolom, hogy a széleskörű konszenzust el tudjuk majd érni, vannak olyan területek, ahol még javításra van szükség, bizonyos módosítókat figyelembe véve, majd még lesz szó ezekről részletesebben, itt konkrét témákról van szó, figyelembe véve mindazt, amit Lunacek asszony elmondott, a szubszidiaritás elvét mindenképpen tiszteletbe kell tartani ezen a területen is, nem lehet fellépni ellentétes módon a különböző tagállamokban. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó jelentés, egy jó dokumentum. van, aki a pozitív diszkriminációról is említést tesz. Az én reakcióm, reagálásom összességében pozitív, és bízom abban, hogy egy olyan dokumentum születik majd, amely tényleg egy jó dokumentum lesz. Köszönöm, Acol asszony. Michel úr aki Sophie Intveldet képvisel itt. Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden az ALDE frakció nevében először is elnézést kérek. Sophie Intveld sajnos nincs itt, nem lehet itt, és nagyon jól tudják, hogy mennyire érzékeny ezen kérdések iránt. Szeretnék gratulálni Lunacek asszonynak a jelentéséért az ALDE teljes frakciója úgy gondolja, hogy ez egy kiváló jelentés, ami a menetrend javaslatot illeti. Igazából Sophie Intveld asszonytól és az ALDE frakciótól indult el ez a javaslat, és a LIBE szakbizottságtól, amely támogatta ezt a javaslatot. Én jó magam az én jelentésemben is hasonló témákról szóltam. Lunacek asszonynak és Kasmán úrnak is szeretnék köszönetet mondani, és mindenkinek, aki a polgárok jogaival összességében foglalkozik. Köszönöm szépen, Michel úr. Most pedig Ernst asszony következik. Köszönöm szépen. Denis Dion, ami árnyék jelentéstevők, de um, az ő nevében is um, szeretném a frakciónk nevében um, mondani, ugye nem tud velünk uh, itt lenni most. Nagyon örülünk annak, hogy ez a jelentés elkészül, már nagyon itt volt az ideje, hogy egy ilyen menetrend elkészüljön. Szükséges, hiszen egész Európában azt látjuk, hogy növekszik a terjed a homofóbia, és ez fenyegető méreteket kezd ölteni. Tehát ennyi, azt gondolom, hogy ezt nem ússzuk meg, hogy ezt egy lép, ebben a tekintetben lépést ne tegyünk. A romákra vonatkozó stratégi, uniós stratégiával kapcsolatban azt szeretném elmondani, hogy Tudjuk, hogy ez nem a közösségi jog része, de vannak olyan kötelezettségek, ezt kötelezettségé lehet tenni a tagállamok számára, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a bizottságot felhívjuk arra, hogy ezeket a dolgokat beemelje a munkatervébe, és hogy a tagállamok a romákkal kapcsolatos munkát is kötelezettségként felvállalják. Valamint, hogy ez ne csak a papírról nézzen vissza ránk, hanem meg is valósítsuk. Aztán szeretném elmondani, elmondani illetve felni a figyelmet egy megfontolandó dologra. Ezt a nemi aspektust kellene explicite megnevezni LGBT személyek, tehát hogy óriási különbségek vannak e, ebben a tekintetben, és ezt szeretnénk specifikusan viszont látni. Aztán a média szerepét ki kell hangsúlyoznunk, valahogy ki kellene térnünk egy pontban, hiszen a média rendkívül fontos szerepet játszik, eh, akár pozitív, akár eh, negatív kép eh, esetében. Köszönöm szépen, Madame Mathieu. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék gratulálni Lunacek asszonynak a jelentéséért. Úgy tűnik, hogy ez egy nagyon jó jelentés. Nem láttam még a módosító indítványokat, de gondolom, hogy a tartalmuk ugyanolyan jó, mint maga a jelentés, és ez igen, egy ilyen menetrendre abszolút szükség van. Tíz alkalommal kértük már ezt, és foglalkoztunk ezzel a témával, és azért a bizottság ugye válasza nagyon furcsa. Ahogy hallottuk, 11 tagállam miniszterei foglalkoztak már ezzel a témával, most a mandátum végén ugye visszatérünk erre a kérdésre. Bátorítom önt, Lunacek asszony és az árnyékjelentés tevőket úgy szintén. Köszönöm szépen. Moráes úr, önni a szó. Köszönöm, elnök úr. Michael Cashman nevében szólok fel, aki nagyon jelent jelentős mértékben részt vett munkában, a jelentés kirolgozásában és ez a jelentés is tükrözi annak szükségességét, hogy válaszolni kell a szükségletekre egy ilyen menetrendre abszolút szükség van. Ugye szó volt itt a Róma stratégiáról is, Tudjuk azt, hogy a jogalap megvan a diszkriminációmentességgel való foglalkozáshoz. A végrehajtás terén vannak problémák. A kollégák beszéltek a szubszidiaritás elvéről, a diszkriminációmentességről. Úgy gondolom, nagyon világosnak kell lennünk az egyenjogúsággal foglalkozó, akik kompetensek ezen a területen, igenis támogatniuk kell ezt a jelentést. Ez egy, nem egy kozmetikai jelentés, ez egy valódi, tartalmas jelentés, és, és tudjuk azt, hogy a, a mi frakciónk számára a Michael Cashman számára itt alapvető a támogatás. Köszönöm, köszönöm Kesmen úr nevében is, és Bronz úr is mm, szót kért. Now. Yes. Igen. Mindenféle meggyőződésű emberek szexuális, politikai és egyéb meggyőződés alapján nem szabad, hogy erőszak célpontjaivá váljanak, illetve ne zaklassák őket közvetlenül vagy közvetve különösen szakmai gyakorlása közben. A homofóbia ellen, mindenféle, ellen mindenképpen kampányt kell indítani. Azt hiszem, hogy ez nem ez, ez e, egy meggyőződés, amit meg kell változtatni. Hiányzik a tisztelet megadása. Ellenségesen viselkednek, akárki ellen is. Ez, ezen a viselkedésen, gondolkodásmódon kell változtatni. Nehéz ezt felülről elérni. Ez az államok feladata, hogy az erőszakos viselkedésnek véget vessen. Ebben a bizottságban korábbi viták során már szó volt arról, hogy a Vatikán maga is gyűlöletbeszédet hangoztatott. Tényleg a vallási hatóságok ellen fogunk fellépni, és egyes LGBT emberek sértőnek éreztek bizonyos könyvek részleteit. Ez azt hiszem, hogy visszaüthet. A szólásszabadság rendkívül fontos, különösen, hogyha próbáljuk a törvényeket módosítani. A szexualitásban és más területeken is. Ha különböző szexuális preferenciájú emberekkel kapcsolatban azt hiszem, hogy joguk van ehhez. A szólásszabadság és a gyülekezési szabadság minden törvényben szerepel, és ezt garantálják mindenki számára, nem csak azok számára, akik kampányolnak e témában, de minden témában és minden tagállamban biztosítva van ez. Mindenféle témáról szabad a szólás minden EU-s országban. A gyülekezési szabadság is biztosítva van minden párt számára. És nem lehet őket szovjet módra bezárni. Köszönöm. A bizottsághoz fordulok, hogy megjegyzésük van-e a jelentés tervezettel kapcsolatban, melyet Lunacek asszony írt. Parancsoljon! Jó reggelt kívánok! Elnézést! Az igazságügyi főigazgatóságon dolgozom, a diszkrimináció ellenességgel foglalkozunk. Lunacek asszonynak köszönöm a jelentést. Ugyanezek az aggályok foglalkoztatnak minket is, mint itt a Libe Bizottságban. Tényleg fel kell lépni a diszkrimináció ellen. Nagyon nehéz számunkra álláspontot elkészíteni egy ilyen jelentéssel kapcsolatban, amely mindenképpen befolyásolja az intézményeinket. Ha azt mondom, hogy a dokumentum jó irányba halad, akkor támogatnánk valamilyen módon, de ez, ehhez nincsen jogom nem mondhatom azt se, hogy rossz a jelentés ugyanezen oknál fogva. Az úti tervvel kapcsolatban politikai döntés fog születni. De minden esetre hadd emeljek ki néhány ö, elemet, amelyről szó esett a vita során, és fontosnak ítélem. Először is a bizottság a mandátum a végéhez közeledik. Ha jól értelmeztem, akkor márciusban fogják elfogadni a szöveget, és akkor pedig most folyamatban van ez a munka, és a jövőbe tekintünk. Konzultálunk a civil társadalom tagjaival, a tagállamokkal, hogy mit tegyünk a következő évek szakpolitikáival ezek a témák is részét képezik ennek a csomagnak. Ebben a fényben azt mondhatom, hogy jó időben született a dokumentum, hiszen ez része a folyamatnak, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon jó öröksége ennek a bizottságnak. A dokumentum tovább lép most a politikai nyilatkozaton, és konkrét javaslatokat is tartalmaz. A tartalmat illetően nincsenek megjegyzéseim, hiszen említettem, hogy nehéz lenne ezt most megtennem a pozíciómban. Végezetül pedig említették képviselők a közös felelősséget. A dokumentum is ezt tükrözi. Nem csak a bizottságnak kell ehhez csatlakoznia. A tagállamoktól hallottuk, hogy tiszteletbe kell tartani a szubszidiaritás elvét a jogszabályalkotásban. Ez rendben van, de politikai szándékra is szükség van, nem csak a tagállami szinten akik fellépés sürgetnek, de a többi 17 ország részéről is. Különben, ha a bizottság stratégiát készít el, mint ahogy mondtam, ez legyen közös munka. Ez egy fehér könyv lehet, és én azt gondolom, hogy a jelentéssel sikerül majd a kihívásnak megfelelnünk. Minden tagállamra szükségünk van ehhez, annak érdekében, hogy legyen egy többs, kialakuljon egy többség az Európai Unióban, a parlamentben, a civil társadalom bevonásával is, tagállam bevonással is, és ilyen módon létrejött a, a támogatás a tagállami részről is. Köszönöm szépen a jelentést, hiszen így a téma a napi renden maradhatott. Köszönöm. Okay, we well, thank you for your comments. Now back to you. Köszönöm szépen ezeket az észrevételeket, és akkor Lunacek asszonynak adom meg a szót. Elnök úr, köszönöm szépen. Szeretnék a a bizottság képviselőjének az utolsó szavaira reagálni. Elnézést kérek, mondja az elnök. Szeretnék csendet kérni a kollégáktól, hiszen a, a jelentéstevőnk szeretne hozzászólni. Tehát akkor még egyszer kezdem, mondja Luna, csak azt, hogy Köszönöm a bizottság képviselőnek a szavait, különösen az utolsó észrevételt, amikor azt fogalmazta meg, hogy már komoly támogatás van az ilyenfajta stratégiára, ugye a bizottságon belül, a civil társadalomra, a parlamentben, és a néhány tagállamban, de nyilván a hiányzó láncem a, a többi tagállamnak a meggyőzése, és azt gondolom, hogy ezen tovább tudunk dolgozni a jövőben. Elfogadhatom, elfogadom azt, hogy ön most itt nem nyilváníthat véleményt, de biztos vagyok benne, hogy ez a bizottság és a következő meg fogja vizsgálni, alaposan meg fogja vizsgálni ezt a jelentést, és a következő időben is jól együtt tudunk majd működni. Hadd utaljak az árnyék jelentéstevőkre, illetve az a nevükben szólaló kollégák észrevételeire. Örömmel láttam azt, hogy széles támogatást kapott ez az egész elgondolás és annak a tartalma. Metzola asszony is ugye nak mondanám, és a többieknek, hogy a, a szubszidiaritás elvét figyelembe kell venni, de meg kell gondolni, hogy milyen ügyet milyen szinten kezelünk. És a kollégám Kornéliának a szavai, hogy azzal kapcsolatban, hogy ezeket nem lehet egy kalap alá venni, hanem, hanem külön specifikus megfogalmazást kell tartalmaznia. Aztán annak is örülök, hogy említette a média szerepét, hiszen itt a, hiszen a média akkor e, tudósít ezeknek az embereknek az életéről, amikor valamiféle problémát tudnak elénk tárni. Tehát nincsenek pozitív képek. És egy rövid reflektálás e, Bronz e, kollégának nem, itt nem beszélünk vallási meggyőződésekről, itt arról beszélünk, hogy az Európai Unió alapvető értékeit kívánjuk érvényesíteni, nevezetesen, hogy minden, az Európai Unió minden állampolgára e- egyenlő és ugyanazokat a jogokat élvezi a szerződés értelmében. Szeretném a kollégáknak megköszönni a munkát, a saját frakciómon belül a munkatársaimnak is, és nagyon várom már ezt a munkát együtt, és egy olyan menetrendet kell létrehoznunk, amely az LGTB embereknek, személyeknek meg tudja mutatni azt, hogy az Európai Unió elkötelezte magát amellett, hogy igenis élhetnek ők is félelem nélkül elnök. Köszönöm szépen ezt a konklúziót, a munkát, és most egyelőre itt ennek, erre teszünk egy pontot erre az ügyre, és akkor emlékeztetnék mindenkit, hogy a módosítók benyújtásának határideje november 18-a déli 12 óra. Remélem ezt mindenki följegyezte. Tehát a módosítók bejutásának határideje eh, november 18-a 12 óra, és akkor már haladhatunk is tovább tökéletes időzítéssel, a szavazással. Eh, fontos, tessék figyelni, kedves kollégák, amikor szavazunk, eh, először is mindenki keres elő a kártyáját. Akinek nincs itt az elektronikus kártyája, akkor az jelezze egyértelműen, hogy megszámolhassuk a szavazatokat. Hiszen nagyon fontos a frakcióknak, hogy a saját tagjai szavazzanak, és a szavazatokat meg is számoljuk. igen, elnök, Zanuka asszony, vettük az adást, nincs kártyája, tehát ön készfeltartásra fog szavazni. Tehát kérem jelezzék azok a kollégák, akiknek nincs itt a szavazókártyája. A többiek remélem felkészültek. És remélem a megfelelő szavazólistát mindenki megkapta. És akkor kezdhetjük is. És akkor a szavazás egy fél óra. A harmadik országbeli állampolgárok kutatás, tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás elejében végzett és javadás nélkül, javadalmazás nélküli gyakorlat, önkéntes szolgálat és óper munkavégzés céljából történő beutazásának és tartózkodásának feltételei. A jelentéstevő Cecília Wikström asszony. Eh, ez már ugye az átdolgozott változat. Eh, és úgy látom, hogy Wikström asszony kéri a szót. Nem, tévedtem. Akkor csapjunk is a lovak közé, és szavazzunk. Mindenki remélem, hogy maga elé vette már a szavazó listát. Nos, A Juri 2-es módosító mellette, ellene, elutasítottuk. Elnézést, tartózkodás, kérdem, mondja az elnök úr. Akkor az Employ 13-as javaslat melle, e, itt részenkénti szavazás, tehát az első részről szavazunk mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. És akkor most szavazunk ennek a második részéről mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elutasítottuk. 66-os módosító, mellette, ellene, tartózkodás nem egyértelmű, ellenőrizzük, tehát a 66-os módosítót ról szavazunk. 66-os, mondja az elnök úr még egyszer, Ugye a 66-os út, erről könnyű megegyezni. Lezárom a szavazást. Tehát 15 szavazat 46 ellenében, és így elutasítottuk. 67-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 68-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. A hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Akkor 69-es mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Négyes, e, elnézést kérek, ötös módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. Employ 16-os módosító, két részben szavazunk, első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész eh, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Employ 17-es módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 10 employ 18-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 6-os módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 72-es módosító mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 71-es módosító mellette ellene tartózkodás azt hiszem nem volt egészen egyértelmű, ellenőrizzük elektronikusan, tehát 71-es módosítóról megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tehát 31 szavazat ellene, 14 mellette elutasítottuk. 73-as módosító mellette ellene eh, elfogadtuk. Employ 21-es eh, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Eh, az egyes kompromisszum ellene mellette el, tartózkodás elfogadtuk. Employ 22-es ellene mellette tartózkodás elutasítottuk. 76-os mellette ellene tartózkodás elfogad. 24 favor. 24-es, Employ 24-es mellette, ellene, tartózkodás, 25-ös mellette, ellene, tartózkodás, elutasítás. Empl 26-os mellett, ellen, tartózkodás, elutasítva, 77-es módosító mellett, ellen tartózkodás elutasítva 78-as mellett ellen tartózkodás elutasítva 79 mellett ellen tartózkodás elfogadva 27-es mellett ellen tartózkodás elfogadva MP 28-as két részben első részre szavazunk mellette ellene tartózkodás elfogadva, második rész mellett ellen tartózkodás elutasítva. Most pedig következik a 80-81, amelyek megegyeznek emellett ellen tartózkodás elfogadva. Következik az az EMPL 29 fogyottá vált, mert az előzőt elfogadtuk, az Ample 30-as következik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva 31 mellett, ellen, tartózkodás, elutasítva 32-es mellett, ellen, tartózkodás, elutasítva 82-es mellett, ellen, tartózkodás elfogadva, 83-as mellett, ellen tartózkodás elutasítva, 84-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. Empl 33 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 9-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, kompromissz, kettes kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, Következik az Empl 35-ös mellett ellen tartózkodás elutasítva, 86-os mellett ellen tartózkodás elfogadva, 87-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 3-as kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 4-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 92-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva. 11-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 5-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 6-os kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. Most következik az Ampl 41-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. Következik a 21-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva. Következik a 106-os módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 107-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 108-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 109-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, Ample 45-ös mellett ellen tartózkodás elutasítva, hetes kompromisszum részenkénti szavazással. Először az első részre szavazunk, mellett ellen tartózkodás elfogadva, a második rész mellett ellen tartózkodás elutasítva. Most pedig következik az Emplő 47-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva, 113 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 23-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, a 100 Tehát a nyolcas kompromisszumra térünk át, mellett ellen tartózkodás elfogadva, áttérünk a kilences kompromisszumra mellette ellene tartózkodás elfogadva. Most pedig következik a 150-es módosító mellett ellen tartózkodás elutasítva, 30-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 50-es, 31-es okafogyottá válnak, Nem, mondja az elnök. A 31-es módosítóra szavazni kell. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Tízes kompromisszum két részben. Első rész mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. Második rész mellett, ellen, tartózkodás elfogadva szintén. Következik a 153-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva következik a 33-as Tehát le kell ellenőriznünk a 153-as módosított ellen, elektronikusan. Megnyitom a szavazást a 153-ról. Lezárom a szavazást. Igen, hát ezt el, e- elutasítottuk. Ez azt jelenti akkor, hogy a 154-esre szavazni kell. Mellette, ellene, tartózkodás, el, elfogadtuk. Ezt is ellenőrizzük le? Jó, akkor a 154-es szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, 26, 24, de elfogadtuk. 33-as következik mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, 155-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva, 34 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 35-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva, 157 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 11-es kompromisszum első részre szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, második rész mellett, ellen tartózkodás elfogadva. Következik a a 162-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva 163 és az EMP 52-es megegyeznek, ezekről szavazunk mellette, ellene tartózkodás elutasítva mind a kettő, szá, bocsánat, 37-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 31-es nyelvi, nincs probléma, 39-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, empl 1-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 40-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 41-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 42-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 43 megint nyelvi, empl 2-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, empl 3 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 44-es mellett. Tehát 44-es módosítónál vagyunk, mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, következik az Ample 4-es mellett, ellen, tartózkodás elutasítva, 45-ös mellett, ellen, tartózkodás elfogadva. Az ampl 5-ös mellett ellen tartózkodás elutasítva. 46-os mellett ellen tartózkodás elutasítva, 47 mellett ellen tartózkodás elfogadva, 48-as mellett ellen tartózkodás elfogadva, 49-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 50-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, empl 6-os mellett ellen tartózkodás elutasítva, 12-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 53-as módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, 13-as kompromisszum két részben, először az első részre szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva, a második részre szavazunk mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Szintén következik a az emplő 9-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 14-es kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, 15-ös kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, Emplő 10-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 61-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadva, kettes mellett ellen tartózkodás elutasítva, 62-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 63-as. Kérik a 62-es ellenőrzését? Igen, a 62-es elektronikus ellenőrzés. Akkor kérem szavazzanak. Lezárom a szavazást. 28-an ellene szavaztak, tehát elutasítva. Következik a 63-as. Úgy tűnik, hogy itt ki, hogy egy másik módosító a kettes módosítóval is probléma volt, tehát akkor ezt is ellenőrizzük le, a kettes módosítót? Jó, akkor ellenőrizzük le, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 35-en szavaztak ellene, 17-en mellette, tehát akkor ezt el, elutasítottuk. Visszatérünk a 63-ra, el, mellette ellene tartózkodás elfogadva, 64 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 12-es, Ample 12-es mellett ellen, ellen tartózkodás elutasítva, 65-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva. Most pedig a módosított szövegen, szövegről szavazunk, elektronikusan szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 48, 3 ellenében, egy tartózkodással Wikström asszonynak köszönjük szépen. Vagyis hát 49 a, ke- a felemelt kezekkel. Romero asszonynak sem volt itt ugye a kártyája. Most a, a mandátumról szavazunk, a a tárgyalások megkezdéséhez való mandátumról. Lezár, me, megnyitottam, lezártam a szavazást. 47-en mellette, 48, ugye, Danuka asszonynal. Tehát akkor 49 mellette egy, egy ellenszavazattal nem volt tartózkodás, Wikström asszony. Szeretném megköszönni a kollégáknak a hozzájárulásokat. Az elmúlt hónapokban, napokban kiderült, hogy nagyon nehéz összehozni a csapatot. De amikor egy összejöttünk, akkor nagyon keményen tudtunk dolgozni. Szeretném különösen Mariának megköszönni a munkát a titkárságról, aki egy ragyogó csillag volt, és mindenki, az árnyék előadók is, fantasztikusan jó munkatársak voltak. Öröm volt önökkel dolgozni. A jelentés pedig rendkívül hasznos lesz az Európa jövője szempontjából. Legyenek önök is büszkék magukra. Köszönöm. Thank you. Thank you. Thank you, Mrs. Wikström. Köszönöm, Wikström asszony. Köszönöm, hogy így elismerte a titkárság munkáját is. Most akkor tovább lépünk. Ha ki akarnak menni, csak mondom, hogy vannak még pontok a napi rendünkön. Okay? If I may have your attention again. Kérem a figyelmüket, tovább lépünk. Az utolsó pontunkra a mai délelőttön. Az európai elfogatási parancsa téma nem kevesebb. Az előadó Sarah Latford asszony lesz. Egy a az elfogadó parancsról szóló kerethatározat, mint emlékeznek, 2002-ben született meg. Ez az egyik legfontosabb jogi eszközünk. az igazságügyi egy, bűnügyi együttműködés területén ez a legfontosabb, és rendkívül ö, jelentős szerepet képvisel. Van egy, a kiadatási rendszert is befolyásolja, drámaian csökkenti a, az átadási folyamatot az alapjogokkal való összhangját kétségbe vonták. Ezért szerepel itt egy saját kezdeményezésű jelentés, hogy megjavítsuk a jogi hátteret. Kérem Látford asszonyt, az előadót, hogy szólaljon fel, és utána kezdődik a vita. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr! Mint elmondta, ez a saját kezdeményezésű jogszabályi jelentés az Európai Parlament részéről az elfogató parancsal kapcsolatban. Nagy örömömre szolgál, hogy én lehettem az előadója ennek a témának, és hálás vagyok az árnyék előadók munkájáért is, akik egyéb területeken kompetensek a bűnügyi igazságszolgáltatás területén. A büntetőjogi kérdéseket én magam is követ, lettem részletekben menően az elmúlt években. Előadója voltam az első jogi úti terv kezdeményezésnek, mely a büntetőjogi eljárások során a fordítás tolmácsolást érintette. És az európai elfogató parancs is különösen érdekelt, illetve ennek ebbe, e, a civil szervezetek is részt vettek ebben, illetve voltak egyes esetek a szavazókörzetekből. Két árnyékülést tartottunk, illetve egy ALDE csoportbeli meghallgatásra is sor került néhány héttel ezelőtt. Azt hiszem ez igen hasznos volt. A harmadik árnyék ülésünk pedig holnap lesz. A jogszabályi kezdeményezés jelentés esetében, mely modosítást indítványoz, az európai hozzáadott érték Ket hangsúlyozták az előadók előzetes vizsgálataik alapján. Két szakértőt szerződtettünk az Európai Bizottság előzetes vizsgálata során, és mindketten jelezték, hogy ez a, egy Dübei asszony által jegyzett jelentés a brit kiadatási jogszabályokról szól a büntetőjogi eljárások során. Anvenberg professzor az ULB egyetemen dolgozik, a, itt Brüsszelben, és ő maga is koordinálta az Európai Büntetőjogai Akadémiai Hálózatot. Ők is részt vesznek holnap az ülésünkön, és az előzetes megállapításokat pedig ott fogjuk megosztani. Mint mondtam, az európai elfogadó parancsról szóló kerethatározat célja az volt, hogy gyorsabb, könnyebb legyen a, a gyanúsítottakat igazságszolgáltatás elé vinni, és az elítélt személyeket is könnyebb így szállítani a szokásos nehézkes kiadatási folyamatok helyett egy új, gyorsabb kiadási eljárás ö, lett kialakítva. Ilyen módon a politikusokat sikerült a, a kormányokkal együtt kihagyni az eljárásból. Az elfogató parancs csak kapcsolatos kiadatási folyamat pontos na, ö, menetrendet határoz meg és meghatározza a megtagadás lehetséges okait is egyéb részletekkel együtt. Ez hatékony mechanizmus nyújt arra, hogy a nyitott határok az Európai Unióban nem kedveznek az igazság szolgáltatás kikerülésének. Ez azt jelenti, hogy gyorsabb a kiadatás, és így a vádlottakat nak nem kell sokáig várakozniuk előzetes letartóztatás, vagy kiadják őket. Az elfogató parancs jelentős sikernek minősül a kölcsönös elismerés alapján, de hát voltak problémák a működése során. Egyes problémák abból adódnak, hogy nem jól hajtották végre ezt az intézkedést, vagy különböző együttműködési problémák voltak a tagállamok között. Ez végrehajtási fellépést eredményezett 2014-es időhorizontig. A bizottság és a bíróság is részt vett ebben. Az első pont, és most természetesen csak a fontosabb kérdésekre hívom fel a figyelmet, az, hogy az elfogató parancsal kapcsolatos eljárások megfelelő menetrend alapján történnek. Természetesen ez igen fontos, hiszen így tudjuk csak csökkenteni a várakozási időt. Jobb ez az áldozatok, a vádlottak számára is. Azonban sokan nem tartják tiszteletbe ezt a menetrendet, amit a kerethatározat előír, és hiányzik a menetrend az a fordítást illetően, az elfogadó parancs lefordítását illetően. Ezek tehát különböző gyakorlati problémák a tagállamokban. Még valami. A kiadó tagállam, amikor megkapják a érintett személyt, le kell, hogy vonják a, az előzetes fogságban törtött időt a teljes büntetés időtartamából. Azt hiszem, ez az egyetlen jelentős harmonizáció a kerethatározatban. Tehát le kell vonni az ott fogságban eltöltött időt a végső büntetésből. Büntetőjogi jogi, jogászok szerint ez nem történik meg a gyakorlatban. Így az az idő, amit eh, előzetes fogságban töltenek a végrehajtó államban, gyakran nem kerül elszámolásra a későbbiekben, mint ahogy azt a kerethatározat első cikkének 26. pontja előírja. Ez csak néhány pont volt, amelyek kapcsán a végrehajtás hiányos. Kiemelhetünk további problémákat az európai elfogató parancskeret határozatában lévő hiányosságokkal kapcsolatban. A menetrend de illetően nem konkretizálódik, hogy a fellebbezési eljárásokkal kapcsolatban mik a határidők. Nincsen fellebbezési jog, tehát nem érvényesül. Nagyon fontos, hogy az alapjog védelem esetében kölcsönös bizalomra van szükség, hiszen ez az alapja a kölcsönös elismerési rendszernek. A kerethatározat 12. bekezdésének bekezdésében és első cikkének harmadik pontjában szerepelnek ezek a jogok. EU-s jogszabályok alap vető elutasítási jogai. Az alapjogokat mindenképpen el kell fogadni és végrehajtani az elfogadó parancs kapcsán. Ez sajnos nem szerepel konkrétan a kerethatározatban. Az egyedüli kritériumok az emberi jogi egyezményben szerepelnek. Itt nyilvánvaló igazságszolgáltatás megtagadása szerepel, vagy a tisztességes tárgyaláshoz való jog. Én az, azt mondanám, hogy ez nem elegendő az EU számára, amely elvileg közös jogi meghatározásokon és emberi jogokon alapszik azt hiszem tartozunk egymásnak annyival, hogy legyen egy olyan mechanizmus, mely biztosítja a magasabb sztenderdeket, mint az emberi jogi egyezmény. Tehát majdnem véglegesítettük már a tárgyalásokat az európai nyomozási végzéssel kapcsolatban, ez a végzés inkább bizonyítékgyűjtésről szól, nem pedig e személyek átadásáról. A tanácssal tárgyaltunk, és az ezzel utasítási okokat is sikerült konkretizálni. Hadd nézzem csak, és elolvasom a pontos szövegét ennek. A szöveg az, hogy jelentős ok van arra, hogy higgyük, hogy a nyomozati intézkedések az elfogadó panasban nem kompatibilisek a végrehajtó tagállam kötelezettségeivel, amely az emberi jogi kartának a hatodik cikkében szerepel. Azt hiszem, hogy ez precedensen lehetne a közös elfogadás, kölcsönös elfogadási folyamatnak. Még valami az elfogadó parancsal kapcsolatban. További információ kérés esetében, hogyha a hatóság e- erre kérést tesz, szerepel, de, de általánosabb jogi kötelezettségek itt nincsenek. A bizottság jobb kommunikációt igény a multilaterális jelleggel a tagállamok között a meglévő eszközökkel az igazságügyi hálózat segítségével. Az ügyészek számára talán jó lenne, hogyha ezt kiegészítenénk kontaktpontok felsorolásával minden tagállamban. Hiszen így a jogi hátteret illető kérdéseket megfelelő személyhez lehetne intézni. A bizottság finanszíroz egy projektet, hogy létrehozzon egy igazságügyi hálózatot az elfogadó parancs számára a múlt héten a, az Egyesült Királyságban tárgyaltak erről a projektről a legmagasabb szinten. A Schengen információs rendszer és az Interpol gyakran szükségtelen elfogadás, elfogadó parancsok kiadására került sor. Egy ilyen riasztás komoly kihívást jelent, és fontos, hogy iránymutatásunk legyen azzal kapcsolatban, hogy a hatóságok mikor tagadhatják meg ezt a kérést. Nincsen automatizmus a riasztás Schengen információs rendszerbe való bevitelét illetően. Még akkor is, hogyha, akkor sem, hogyha az elfogadó parancsot megtagadták. És én magam is részt vettem egy olyan esetben, amely kapcsán ez megtörtént. Elmondtam, hogy ha van kölcsönös elismerés az elfogadó parancsot illetően, akkor az elutasítást is kölcsönösen el kell ismerni. Így e- ennek a problémának véget lehetne vetni. Felvetődött továbbá, hogy az elfogadó parancsot elvileg büntetőjogi eljárás vagy börtönbüntetés végrehajtása érdekében alkalmazzák. De nem, nincs pontosítva az, hogy milyen célból, hogy mit jelent ez pontosan. Azzal érvelnek egyesek, és mások ezt kétségbe vonják, hogy az európai elfogató parancsal visszaélnek gyakran, és e, e, letartóztatnak embereket, akik inkább tanúként vesznek részt a nyomozati szakaszban, és nem ez a célja az európai elfogadó parancsnak. Remélem a problémáról majd szó lesz az európai nyomozati végzés kapcsán. És az is lehet, hogy az előállítások kapcsán beszélünk majd erről a, a, a bírósági tárgyalás előtti szakaszban. Ezen kívül van egy igen magas szintű probléma az aránytalan elfogadó parancs alkalmazást illetően. Természetesen nincsen megfelelő közelítése az igazságügyi rendszereknek, a nemzeti eljárásoknak és a, az anyagi büntetőjognak. Egy prezentációt hallottam a lengyel igazságügyminisztérium részéről, a megfelelő jogi változásokkal, jogszabályváltozásokkal kapcsolatban. De Lengyelországot példaként hozták fel arra, hogy nagyon sok probléma van az elfogadó parancs végrehajtásával. Nagyon szigorúan értelmezik a jogosság fogalmát. Módosították a jogszabályaikat, bevezettek egy ellenőrzést az elfogadó parancsa kapcsolatban, hogy valóban az igazságszolgáltatást szolgálja-e. És így csökkentek ezek a, a problémák. A bizottság megpróbálta ezt megoldani jelentésében 2011-ben, és a tanács pedig szintén kiadott egy iránymutatást, kézikönyvet, a, a kézikönyvet módosították, és ennek valóban volt hatása, bár talán nem elegendő. Ezért hadd említsem meg az európai nyomozati végzés kapcsán, hogy kiegészítettük, és most Melo asszonyra nézek, aki a jelentéstevő, tehát, hogy sikerült a tanácsban megállapodnunk, hogy szerepeljen itt egy szigorú arányossági ellenőrzés is az európai elfogadási parancsot illetően, és azt hiszem ez jó precedens lesz majd a kiadó államban, nem pedig a végrehajtó államban történne ez. Felvetették az Egyesült Királyságban és máshol is, hogy az arányossági ellenőrzést a végrehajtó államban is el kéne végezni. Er, ezt a bizottság nem tartotta jó ötletnek, és nincs ez összhangban a kerethatározattal sem. De hát attól tartok, hogy ez történik. Végül pedig hadd említsek meg még néhány kérdést, problémát, mely felvetődött az elfogadó parancsot illetően, hiszen az Európai Uniós büntető jogi térség létrehozása nem teljes még, úgy tűnik. Itt most a, a hangsúly az Euró- a bizottsági zöld könyvet kivéve, meg 11-ben született, a tárgyalás előtti fogvatartás és a börtön körülmények tartoznak ide. Nagyon sokan, igen, sok időt töltöttek fogságban, várva az eljárások megkezdését, és gyakran igen rossz körülmények közé kerültek tagállamokban mások az a gyakorlatok a tárgyalás előtti fogvatartást illetően. Nemzeti törvényszékek megtagadták az elfogató parancsot gyakran a börtön feltételekre hivatkozva. Ezek a, a, az Egyesült Királyság fe, legfelsőbb tör, feljeviteli bírósága elé is kerültek ilyen esetek. Beszéltem az európai igazságszolgáltatási hálózatról, és arról, hogy szükség van az elfogadó parancsok hálózatára is a bírák számára. Azonban nincsen megfelelő ö, hálózat létrehozva a védő ügyvédek számára. A bizottság támogat támogatja ezen hálózatokat, nincsen viszont egy, egy formális intézményi támogatás képzés a védőügyvédek számára külön. Végezetül egy probléma, ami jelentkezett. Gyakran tévedtek a személyazonosság megállapítása során, és úgy tartóztattak le embereket, és adtak ki az elfogadó parancs szerint. A se az, a, a kiadó állam, se a végrehajtó állam nem vállalja a felelősséget ezekben az esetekben, és a kompenzációra pedig jogosult lenne az illető, hiszen nagy jogtalanság történt. Ezek a hiányosságok és problémák, amelyeket azonosítottunk, és Ezekről szó van az úti tervben, illetve az eljárási jogok között. Az ügyéthez való jog is ide tartozik. A jogi és jog, jogsegélynyújtási jogról is szó volt. De Szeretnénk levenni bizonyos feladatok terhét az Európai Elfogadó Parancs képletesen válláról, hogy ennek a túlzott alkalmazását el tudjuk kerülni. Példának okáért, hogy megpróbáljunk valakit visszatartani, akkor, hogyha ezt videokonferencia segítségével, vagy átmeneti áthelyezéssel meg lehetne oldani, tehát amikor nem kell európai elfogató parancsot kiadni, és akkor ez is tudja olvasolni a dolgokat. Aztán itt van az európai felügyeleti rendelet, valamiféle nagyon fontos rendelkezés ez a tárgyalás előtti fogvatartás esetében, aztán pénzügyi bírságok, aztán a próbára bocsátás kölcsönös elismerése, ez megint megkönnyíteni azt, hogy nem kell az embereket egyik országból a másikba küldeni, hanem a próbaidőt ott is letölthetnék, ahol laknak. Tehát ezen intézkedések eh, egy része, hogyha ezt valóban a tagállamok végrehajtanák, eh, például említe, megemlíthetném, hogy én nagyon örülök annak, hogy az Egyesült Királyság koalíciós kormánya ezt a rendelkezést beemelte a munka tervébe, és ez már lerágott csont, de sajnos nem ö, tettek így a próbaidőre ö, bocsátással, ö, de próbáljuk meggyőzni a kormányt ezzel kapcsolatban. Tehát nincs értelme az európai elfogadó parancsról ö, vitázni akkor, hogyha a próbára bocsátást nem emeljük be ugyanoda mellé. Tehát ezekkel az intézkedésekkel el lehetne kerülni, hogy túlságosan sokszor kelljen alkalmazni az európai elfogadó parancsot. Azok a strat, az a stratégiai döntés, amit a... Igen, most már mindjárt elnök úr, mindjárt befejezem. Tehát az a stratégiai döntés, amelyet meg kell hoznunk, az abban áll, hogy milyen fajta, pontosabban, hogy, hogy jogszabályváltoztatást szeretnénk elátni, és ha igen, akkor miért. És ezzel megnyitjuk újra a kérdést, módosítjuk az a parancsot, és így horizontális kölcsönös elfogadási intézkedéseket szeretnénk látni, vagy pedig csak bizonyos területeken, mondjuk a tárgyalás előtti fogvatartás esetén hozott intézkedéseket tudjuk ezeket a lukakat betömni, és ezeket a hiányosságokat pótolni azért, hogy ne essünk vissza megint ugyanoda, ahol a part szakad, vagyis a hagyományos kiadatási eljárásokra gondolok. És azt gondolom, hogy a, az árnyékjelentéstevőkkel együtt erre kell koncentrálnunk. Köszönöm szépen, elnök! Köszönöm szépen Radford asszonynak a, az észrevételeit ezzel a saját jelentéssel kapcsolatban. És akkor most Megadnám a szót az árnyék jelentéstevőknek elsőként. Gál asszony, öné a szó először. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, két megbeszélés után megerősíthetem, hogy meg egyetértünk a jelentéstevő hozzáállásával, osztjuk a nézetét a felvetett problémákkal kapcsolatban melyek ezek, ami teljesen nyilvánvaló, hogyha megnézzük azokat az adatokat, hogy hogyan használják, alkalmazzák-e az európai elfogató parancsot, és milyen eltérések találhatók a kiadott és a végrehajtott parancsok között, akkor látjuk, hogy vannak problémák azzal kapcsolatban, hogy bizonyos tagállamok hogyan alkalmazzák az európai elfogató parancsot. Esetleg aránytalanul alkalmazza némely tagállam a parancsot. Aztán lehet oka nem csak a végrehajtásban, hanem joghézagok pótlására is szükség lehet most már másodszor ö, tárgyaltuk végig ezeket a kérdéseket, ö, hallottuk a jelentéstevőtől ezeket a pontokat, ö, elmagyarázta. Ö, kitartok továbbra is amellett, hogy az arányosságot kellene felülvizsgálnunk. Szerintem ez sikerül, ez orvosolhatná ezeknek az eltéréseknek a, az egy részét, hogy legyenek olyan kritériumok, amelyeket a kibocsátó ö, tagállamnak kellene ö, teljesíteni. És arra is gondolok, hogy a, ha végignézzük a különböző jelentéseket, dokumentumokat, a, amelyek a rendelkezésünkre állnak, az ALDE által megszervezett meghallgatáson is akkor arány, jó lehetne, hogy kettős arányossági vizsgálatra kerüljön sor, hogy mind a kiadó, mind az elfogadó tagállam vizsgálja meg ezeket a kritériumokat. Aztán egy másik fontos dolgot szeretnék felvetni, ez pedig az Európai Fogadó Parancs visszavonása abban az esetben, ha a, a fogadó állam nem fogadja el, a fogadófél nem fogadja el, nem fogadja be ezt az európai elfogadó parancsot, akkor ezt vissza lehessen vonni. A harmadik problémakör pedig a, azoknak a személyeknek a joga, akiket ez érint. A különböző tagál, tagállamok máshogy kezelik a tárgyalás előtti fogvatartás. Ugye ez időtartamában, jellegében is eltérések, komoly eltérések vannak a tagállamok között. Itt nagyon fontos területek vannak, amelyek amikre ki kell térni ebben a jelentétben, és csak hangsúlyozni tudom, hogy egyetértek mindazon fontos problémakörökkel, amelyeket Ludford asszony az imént elmondott. Köszönöm szépen. Zébel asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentéstevőnk mm, nagyon részletesen elmagyarázta, hogy miről van itt szó. Két ponton szeretnék, két dologban értettünk egyet. Először is, hogy alapvetően egy ilyen Európa elfogadó parancsnak az ötletét, ezt magát az intézményt jónak tartjuk, nevezetesen, hogy a komoly, súlyos, a komoly bűnözőket lehető leghamarabb az igazságszolgáltatás kezére lehessen adni, akkor is, hogyha határokon lépnek át. De abban is egyetértettünk, hogy ennek az intézménynek a bevezetése óta rengeteg probléma adódott az intézmény alkalmazása, a parancs alkalmazása során, amelyeket még nem tudtunk eddig megontani, és ezeket kell ö, nagyító alá venni. Ö, Latford kolléga ezeket élintette, ugyanúgy, ahogy Gál kolléga is ezt megtette, és éppen ezért néhány olyan pontra szeretném magamat, a mondatomat korlátozni, amelyet a kollégák nem említettek. Először is a fogadhatás körülményei. Itt az, azt gondolom, hogy bizonyos esetekben a, a, meg kell vizsgálni az európai elfogadott parancsot annak tekintetében, hogy a kérő államnál milyenek a fogvatartás körülményei, hogy ezek összeegyeztethetők-e az emberi alap, alapjogokkal, és meg kell fontolnunk, hogy hasznos lenne ebben a témában bizonyos minimum követelményeket lefektetni és szabályozást elfogadni aztán ugye amikor vizsgálati fogságban, előzetes letartóztatásban van valaki nagyon hosszú ideig, akkor felvetődik az a kérdés, hogy hogy valóban uh, sor kerül-e uh, valamiféle büntetőjogi eljárásra egy ilyen hosszú fogvatartás után, és ez főleg akkor probléma a fogvatartott számára, és akkor itt elérkezünk a következő problémához, hogy uh, közepes súlyosságúnak ítélhető bűncselekmény követett el, és, és így gyakorlatilag e, valakit kiszakítunk az életéből, elveszíti a kapcsolatot a családjával, a munkájával, és akkor a végén kiderül, hogy ártatlan, akkor ott vannak olyan, olyan következmények, amelyeknek nem lett volna szabad bekövetkezniük. Éppen ezért itt változásokra, változtatásokra van szükség. Aztán a kis jelentőségű bűncselekményekről már beszéltem, itt is az a gond, hogy még mindig nagyon különböző igazságszolgáltatási eljá, jogi eljárások vannak a különböző egyes tagállamokban. Most már elkezdtünk ezen a menetrenden dolgozni, de mindazon e, intézkedések, amelyeket a tagállamok végrehajtanak, és van, ahol bizonyos intézkedések egy eleve hiányoznak, nem léteznek. Éppen ezért például az ügyvédhez való jog, a, a az eljárási költségek viseléséhez nyújtott segítség. Itt még vannak nyitott kérdések, ezeket még meg kell alaposan vizsgálni, az európai elfogadó parancs alkalmazása során melyek azok a kérdések, amelyek hasznosnak bizonyulhatnak. Nagyon örültem, hogy az előző árnyékrendtéstevői megbeszélésen bizonyos alapvetésekben egyetértésre jutottunk, hogy milyen, mik, mit is ért, milyen problémákat tudunk azonosítani a parancsal kapcsolatban először került sor bizonyos megoldási javaslatok kicserélésére, amivel megelőzhető az, hogy valaki túlságosan sokáig tartsanak fogva, vagy hogy valakit a saját hazájából kiszakítsanak, mielőtt, jóval azelőtt, hogy az eljárásra sor kerülne. Azt gondolom, hogy itt itt jogalkotási javaslatot kell eh, előkészítenünk, amely, ahol, és itt nyitva kell hagynunk, hogy eh, ezen problémák következményeképpen ezeket ugye konkretizálni kell, megoldási javaslatokat kell tenni, és meg kell gondolni, hogy, hogy ezt is konkretizálni kell az európai elfogató parancs eh, tekintetében, az erről szóló jogszabályba építjük be, vagy pedig emellé rendelünk olyan jogi eszközöket, amelynek segítségével magát az elfogadó parancsot lehet jobban használni, és a, a, az aránytalan vagy téves alkalmazástól meg tudjuk védeni az állampolgárokat. Ezzel kapcsolatos vita azt gondolom, hogy ebben ö, egyetértésre kell jutni, de azt gondolom, hogy, hogy itt jogalkotási javaslatra fogunk jutni, és úgy gondolom, hogy ezek a konstruktív viták előre viszik az egész kérdést. Köszönöm szépen, mondja az... Köszönöm szépen, és most rátérünk a tagokra. Stír asszony, úr, köszönöm szépen. Elnök úr, köszönöm a jelentéstevőknek, ahogy már elhangzott, a 2002-es kerethatározat egy kulcsmechanizmust hozott létre az Európai Unión belül, foglalkozott a jogállamisággal, az igazságszolgáltatás problémáival. Természetesen fontos a politikai védelem is mindazok számára, akik megpróbálják elkerülni a kiadási mechanizmusokat, aztán politizálják az európai elfogató parancsot bizonyos mértékben. Egyet értek Gál Kinga kolléganővel, aki azt mondta, hogy a kettős arányossági felülvizsgálat lenne a javaslat. Én szeretnék a különböző joghézagokkal is foglalkozni, bizonyos esetekre vonatkozóan Például, amikor Németország kiadott egy e, európai elfogató parancsot, a jugoszláv titkos e, rendőrség főnöke e, ellen Horvátországban, akkor ugye megváltoztatták a jogszabályt annak érdekében, hogy ne adják ki a titkos rendőrség vezetőjét, még a kommunista időkről van szó. Tehát a horvát parlament végül is tehát jogszabályt változtatott, sőt, még az alkotmányt is meg akarta változtatni annak érdekében, hogy teljes mértékben elkerülje a kiaratást. Az, az ügyész Ugye most az adott szemét Horvátországban vetett ágyalás alá és mindenképpen elkerülték, hogy a német bíróságnak kiadják e, az adott szemét. Tehát ezek különböző igazságszolgáltatási játékok, politikailag védenek e, olyanokat, akik komoly bűncselekményeket követtek elő. Ez is egy olyan téma, amelyel foglalkozni kell az európai elfogadási parancs kapcsán. Tehát itt a kérő ország politikailag manipulálhat, ugye, és elkerülheti azt, hogy kiadja a kért szemét, és ugye itt az különböző intézményeknek kell mm, eldönteni, hogy kiadják vagy nem az adott szemét az európai elfogadó parancs értelmében. Elnök, Morális úr következik, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék néhány dologra reflektálni. Latford asszony nagyon sok részletbe belement, és az árnyék jelentéstevők szintén nagyon jól mondták el a véleményüket, az európai elfogatási parancsot egyfajta szimbólumnak is kell tekinteni, a büntető jogi eljárások terén. Ez egy alappillére az egész rendszernek, nem csak az Egyesült Királyság álláspontja miatt, hanem ez mindenki számára nagyon fontos, európai szinten. szára Latford tehát nagyon részletesen foglalkozik ezzel a témával ami a kiadatási rendszert illeti, mindenképpen ö, annak működnie kell, támogatni kell ezt a ö, folyamatot. Ugye hallottuk, hogy lényegében működik, de nem hatékonyan, és értékelni kell ebben a parlamentben is a különböző folyamatokat. Meg kell nézni, hogy milyen végleges változtatásra, változásra van szükség horizontális módon, hogyan lehet a különböző joghézagokat kezelni, hogyan tudjuk megváltoztatni az európai elfogadási parancsot. Ezt nagyon óvatosan kell persze megvizsgálni, de az arányosságról volt szó, bizonyos dolgokat szét kell választani, nagyon objektív módon kell vizsgálni a dolgokat. Nagyon ugye, nagy a nyomás bizonyos országok részéről is, az álnyék jelentéstevőknek is lényegében meg kell vizsgálni, ez hogyan lehet például a média történetektől, úgymond, vagy a médiában közölt történetektől szétválasztani az objektivitást ebben a folyamatban látjuk, hogy nagyon sok reformot javasolhatunk. Az egyik nagyon fontos terület, és nagyon sok embert érdekelnek bizonyos részletes folyamatok, hát ott van az arányossági, arányossághoz való jog, ugye kimondjuk azt, hogy meg akarjuk tartani az európai elfogadási parancsot, és ez egy jó dolog, akkor a részletekkel is foglalkozni kell. Köszönöm, Morás úr. Bronx úr következik. Tehát azok, akik ellenzik az európai elfogadási parancsot, szintén ellenzik a kiaratási folyamatokat. Én nem ellenzem ezt, természetesen a bűnözőket a bíróság elé kell állítani. Itt nem elvekről van szó, ez egy EU-s eszköz, vannak lényeges alapok, amelyek alapján lehet foglalkozni e, ezzel az eszközzel. Sok esetben csak bizonyos területekre korlátozódik, és például amikor ezt bevezették, akkor az Egyesült Királyságban a bíróságoknak nagyon jelentős szerepe lett, és bizonyítani kellett a, a, a vádlottak, a, a gyanúsítottakkal kapcsolatos tényállást. A, a kiadatás egy fontos eleme a különböző folyamatoknak, és beszélni kell a nyom, az európai nyomozati parancsról is. Én elben ezt ellen, ellenzem, csak úgy, mint az elfogadási parancsot. Amióta létezik az európai elfogadási parancs, és ezt alkalmazzák az Egyesült Királyságra vonatkozóan is. az európai nyomozati parancsal kapcsolatos folyamatok is kísérő folyamatokká váltak. Köszönöm, Romero López asszony. Köszönöm, elnök úr. Igen, ténylegesen az Európai Bizottság jelezte már az arányosság kérdését a az elfogadó parancsal kapcsolatosan Latford asszonyhoz lenne egy kérésem, szeretném tudni, hogy volt-e valamilyen tanulmány a kisebb bűncselekmények tipológiáját illetően, amelyekre vonatkozóan például az európai elfogadó parancsot alkalmazzák. Tehát itt megint csak az arányosságra térünk vissza, mert sok esetben negatív következménye volt abban az esetben, amikor nem arányosan alkalmazták ezt az eszközt. Kisebb bűncselekmények esetében azt hiszem pontosítani kellene tehát az helyzetet, mert sok esetben aránytalanságokkal állunk szemben. Nem határoztuk meg még a menetrendet a garanciákkal kapcsolatosan, ahogy ezt hallottuk, az fogvatartási feltételek, aztán az ingyenes igazságszolgáltatással kapcsolatos kérdésekről is szó volt. Arra is oda kell figyelni, hogy hogy mind a kiadó, mind pedig a végrehajtó állam megfelelő módon járnak -e el. Számos olyan kérdés van, amelyek nagyon súlyos kérdések, például a fogvatartással kapcsolatos feltételek, az ingyenes hozzáférés, azt is hallottuk, hogy hibákra is sor kerül, és senki nem vállalja a felelősséget, például kisebb bűncselekmények esetében börtönbe zárnak embereket. Azt hiszem, hogy a felülvizsgálat mindenképpen jó irányba kell, hogy haladjon. Van egy másik kérdés, nem tudom, hogy a jelentéstevő és az árnyék jelentéstevők ezt a kérdést már megnézték-e a súlyos bűncselekményekre vonatkozóan, más irányelvekben is használják a súlyos bűncselekmények definícióját. Tehát például az illegális bevándorlás támogatása, és így tovább sok más olyan irányel van. Most például a Lampedusai katasztrófa kapcsán meg kell nézni, hogy mit tekintünk bűncselekménynek, ugye lehet, hogy amikor a 32 bűncselekmény listáját ö, kialakítottuk, akkor más volt a helyzet, és bizonyos cselekményeket súlyos bűncselekménynek tekintettünk akkor, és az most már nem az lenne. Úgy gondolom, hogy akkor, amikor meg akarjuk határozni, hogy mit értünk súlyos bűncselekménynek, akkor természetesen meg kell nézni a különböző irányelveket is. Nagyon sok érdekes témát lehetne még felvetni ennek kapcsán. Körkop úr szintén akar felszólalni? Igen, és aztán a bizottság és még a jelentéstevő következnek. Bocsánat, hogy ki kellett menjek az előbb amikor tárgyalták ezt a kérdést, de lenne még nagyon rövid megjegyzésem a témához. Először is világosra szeretném tenni, hogy az európai elfogató parancs mindenképp rendkívül értékes eszköz. Számos esetben volt ez rendkívül fontos olyan kiadatási eljárások során, ahol nem volt ennek alternatívája. Rendkívül fontos ez, hiszen gyors, és Különösen a Schengeni határok megszűnése után a határokon átnyúló jellege igen fontos. Azt gondolom, hogy nem csak, hogy egyetértek abban, hogy határozott üzenetet kell küldenünk az Európai Elfogató Parancs előnyeiről, de hadd hangsúlyozzam a következőket. Azt is világossá kell tenni, hogy a 21. században meg kell reformálnunk, hogy egyes problémákat megoldjunk ezzel, amelyek megjelentek. Fontos az arányosság biztosítása, fontos az arányossági záradék beszúrása a szövegbe, illetve ennek felülvizsgálata, hogy a múltbeli hibákat elkerüljük. Definiálnunk kell a bűncselekményeket is az elfogadó parancs érvényében, hiszen ezek eltérőek országonként. A csalás egy jó példa másképpen határozzák meg, attól függően, hogy hol vagyunk. A bejövő kérések elutasításának az okai a végrehajtó testület részéről. Azt hiszem további garanciákat és korlátozásokat igényel ez, hangsúlyozva továbbá, hogy maga az elfogadó parancs mennyire fontos eszköz. Két aspektusa van ennek a témának. Vannak problémák a különböző országokban, különböző környezetekben, de legyünk nyitottak a reform előtt, hiszen reformra van szükség, és világos egyértelmű üzenetre van szükség, mi szerint az elfogadó parancs egy hasznos, fontos eszköz, és támogatom a jelentéstevőt is az általános megközelítésében, mely hozzájárul az előrelépéshez. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy az európai elfogató parancs az egyik olyan eszköz, mely jelentősen megnövelte az igazságügyi együttműködés szintjét és minőséget a tagállamok között, és segít nekünk, hogy elérjük a büntető jog fő célját, tehát hogy a büntetlenséget elkerüljük. Számos tagállamban ez lehetővé teszi hogy saját állampolgáraikat kiadják olyan módon, amelyről korábban nem lehetett szó, és így sokkal hatékonyabb az igazságszolgáltatás. Jó alapja ennek a kölcsönös megbízhatóság és bizalom. Nagyon örülök, hogy konferenciát szervezett Látford asszony két héttel ezelőtt az Európai Elfogadó Parancs témájában. Azt hiszem, nagyon releváns, fontos kérdés ez az instrumentummal kapcsolatban. Különösen érdekelne, hogy mi az Európai Bizottság véleménye, különösen a nagyobb jogi lehetőségek kapcsán 2014-től az európai végrehajtási parancs végre, nemzeti szinti végrehajtását illetően. Ezért kérem a bizottságot, hogy mondja el, milyen lépéseket tervez illetve a szabálysértési eljárás kapcsán. Ha egyes tagállam átülteti az Európai Elfogatási Parancs kerethatározatát saját nemzeti jogszabályaiba, akkor módosíthatják az okokat, és a kötelező és opcionális okokat a végrehajtás megtagadására. Ez nagyon fontos lenne, hogy tudjuk hogy a tagállamok, ha nem ültetik át, nem hajtják végre megfelelően a keret határozatot, akkor mi történik? Van még egy elem, amiről kérdezném a bizottságot. Az európai elfogató parancs az univerzális igazságszolgáltatás fényében hogyan kerül megítélésre? Lehetséges-e az instrumentummal való visszaélés egyes nemzeti jogszabályok esetében a tagállamokban. A bizottság úgy véli, hogy egyes tagállamok 2002-ben, akik már akkor is EU-s tagállamok voltak, vizsgálati fenntartást nyújtottak be, tehát az európai elfogató parancsot nem hajtották végre az elkövetett bűncselekmények esetében 2002 előtt. Ezek mind nagyon fontos jogi kérdések, és így talán világosabban tudjuk látni az európai elfogadó parancs végrehajtásának aspektusait. Ezt különben teljes mértékben támogatom, és ez az egyik legfontosabb eleme a kiadatásnak az igazságügyi együttműködés kontextusában a tagállamok között. Köszönöm. a bizottsághoz fordulok, és utána pedig az előadója a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az előadást is. Ami a kiadatást illeti egyetértek azzal, hogy valóban fontos ennek jó működése. Kollégámmal egyetértek, miszerint ez eh, ne legyen politikai eszköz. Nem szabad, hogy csak a súlyos bűncselekmények esetében, mint a terrorizmus, de kisebb bűncselekményeknél is fontos, hogy hozzáférjenek a gyors, hatékony igazságszolgáltatáshoz. Kérem a jelentéstevőt és az árnyékait, hogy a, az áldozati jogokat is te, vegyék be a jelentésbe. Fontos, hogy az ő jogaikat nem tiporják lábbal Kollégáimnak mondanám, hogy az elfogadó parancs valóban tovább javítható, de biztos, hogy továbbra is ki kell használni az általa nyújtott lehetőségeket. A második oldalra hívna fel még a figyelmet a szakmaiságra. Mielőtt visszatérünk az előadóhoz, Tricia Harkingi a szó. Köszönöm szépen. Nagyon röviden a bizottság részéről hadd mondjam el, hogy üdvözöljük ezt a gyakorlatot. A bizottság a igen érdekes meghallgatáson vett most részt, mert Látford, két héttel ezelőtt részt, Látford asszony szervezte ezt az eseményt. A maiakat hallva azt hiszem, hogy még szakmaibb szintre sikerült emelni a témát. Érdekel a parlament és a Libe bizottság munkája, és Tudjuk, hogy egy párhuzamos tanulmányt készít a Hozzáadott Értékbizottság, mely a, a szakmai ö, szakértőkkel fog találkozni rövidesen. A bizottság szólt erről, írt ezekről a problémákról, most nem fogok rájuk térni részletesen. Csak azt tenném hozzá, hogy a bizottság részéről arra ösztönözzük nagyon tetszik a pragmatikus megközelítése az előadástevőnek és az árnyékainak. Fontos a definíciók meghatározása, és valóban fontos azt, hogy a nagy képet nézzük. Európa nem egy vákumban működik. Számos intézkedést kell figyelembe venni, a procedurális jogok, szabályokat ki kell egészíteni, az e, kölcsönös elismerési ö, meg, ö, kritériumokat is. A meghallgatáson szó esett ezekről. A bizottság említette ezeket mind akkoriban, de nagyon fontosak továbbra is a végrehajtás aspektusai. Nagyon sok intézkedés volt, melyet a tagállamok nem hajtottak végre, hogy Latford asszony említette. Fontos, hogy megfelelő opciókat, alternatívákat jelentsen az európai elfogadási parancs. Most nem szeretnék a részletekbe merülni. Nagyon érdekel ez a folyamat, és a tanulmánykészítőkkel szeretnénk majd szorosabban együttműködni. Nagyon részletes és konstruktív ez a munkafolyamat, melyet az előadó, illetve az árnyékai végeztek. Köszönöm. Jó, Mrs. Ledford. Köszönjük a bizottságnak, és akkor Látford a szó. E, köszönöm elnök úr, és köszönöm a kollégáknak az észrevételeit. Ebből is látszik, hogy milyen szerencsés vagyok az árnyék jelentős tevőimmel, mindkettőjükkel, és köszönöm nekik a munkájukat és a támogatásukat. Ahogy a bizottság részéről is hallottuk, való igaz, hogy egy nagyon pragmatikusan állnak a dolgokhoz, és megpróbálnak objektívek lenni. Az, az, az a puttony, amit én magammal hozok, Bronz kollégával az ellentétben, és ebben nem értek egyet vele, nincs kifogásom egy EU szintű intézkedés ellen, de csak azért, mert EU, EU-s intézkedés nem jelenti azt, hogy az önmagában jó is, eleve. De és hogy ne lehetne rajta javítani. Tehát az én hozzáállásom az, hogy Európa elfogadó parancs plusz még valami. Nem akarom eltörölni, nem akarok visszatérni ahhoz a helyzethez, amikor uh, egy gyanúsított bizonyos helyeken éltek, mint harci, marci hevesen, a, túl a törvény erején, és azt gondolom, hogy e, ez nem segíti az igazságszolgáltatást sem az áldozatok felé, sem a társadalom felé. Szeretnénk egy, egyfajta egyensúlyt elérni, aközött, a jogok között, amelyekkel mondjuk egy áldozat rendelkezik, hogy neki igazságot szolgáltassanak, a társadalom igazságérzete, és a vádlott joga, hogy ő igenis védekezhessen. Ez egy nagyon nagy kihívást jelent ez a kirakós, amit, amit itt össze kell hoznunk, de ha jól alkalmazzuk, meg kell nézni, hogy jól vagy kevésbé jól használjuk-e, itt szerepe van a bíróságnak és a bizottságnak is. Azon néhány tagállam, ahol, ahol jog, ahol nemzeti referenciára van lehetőség, a a bíróság nagyon konzervatívnak mutatkozott a megközelítésében, tehát még nincs túl sok a kezünkben abban a tekintetben, hogy milyen irányba lép a bíróság, de azok, akik azt mondják, hogy felháborító, hogy a bizottság meg a bíróság beleszóljon büntetőügyekbe, azt gondolom, hogy ez nem jobban felháborító, mint mondjuk a belső piacra, az egységes piacra vonatkozó intézkedések hogy egy egységes szinteret teremtsünk Európában, és kezelni tudjuk a felmerülő problémákat. Úgy gondolom, hogy az egész csapat ezt a pragmatikus, gyakorlatias, objektív hozzáállás törekszik, és e, nem azért szentehén, mert, e, mert európai intézkedés, de éppen ezért nem is lehet rögtön e, kígyót békát kiabálni rá, mondván, hogy jó Istenem, uniós intézkedés. Nagyon sok hasznos észrevételt hallottam, ezeket majd megpróbálom beépíteni a jelentésbe, és végül is az a kihívás, hogy olyan hogy egy magas, jó minőségű bűnügyi igazságszolgáltatást hozzunk létre az Unióban. Nem közös büntetőjogi, büntető törvénykönyvet szeretnénk elérni, hanem azt szeretnénk, hogy ez a 28 különböző rendszer összehasonlítható legyen, hogy ezeknek az eljárásai összekapcsolhatók legyenek. Egyfajta óriási Um, harmonizációs uh, eljá folyamat keretében. Na most ez komoly kihívást jelent, és megterheli a rendszert, és hogy hogyan tudjuk ezeket, uh, ezeken könnyíteni, uh, hát ez a mi dolgunk. El szeretném hozzátenni, hogy nagyon hálásak vagyunk a titkárság segítségéért, és hogyha Claudi, Claudia gutieri szeretném külön kiemelni, aki az elmúlt néhány évben re, rendkívül segí, nagy segítségnek bizonyult, amikor fordításra volt szükségünk, és nagy szakértelme igen értékesnek bizonyult, és remélem, hogy egy ideális világban élünk majd, ahol tovább élvezhetjük ennek az előnyeit. Köszönöm szépen, elnök. Köszönöm szépen még egyszer Latford asszonynak és a titkárságnak is. Különösen Klaudiának az együttműködésért és a munkáért az igazságügyi és büntető jogi ö, együttműködés területén. Azt gondolom, ez egy alapos vita volt, eszmecsere, hasznos volt, konstruktív volt, az európai elfogató parancs ö, érvényessége, ugye függetlenül a, annak szükségességétől, hogy ezt át kell, át kell gondolni, hogy mi legyen, hogy mi lett vele azóta, hogy 2002-ben elfogadtuk, és aztán hatályba lépett, hogy mit, milyen mit hozott nekünk, és hogy melyek azok a hiányosságok, amelyeket az alkalmazás során megtapasztaltunk. Ugye amikor a tagállamok a keret ö, ö, irányelvet végrehajtottak. És hát fontos az, hogy ne ássuk alá, ne gyengítsük ezt az eszköt. Hiszen azban egyetérthetünk, hogy óriási lépés volt ez előre abba, ahhoz képest, az eljáráshoz képest, amilyen egy hosszadalmas régi kiadatási eljárás, amely rendkívül sok gyakorlati és filozófiai problémát vetett fel, bizalmatlanságot szült, és ezt lehet ugye legyőzni a kölcsönös bizalommal, a kölcsönös e, elfogadással, a tagállamok közötti együttműködés során, és így az országok közötti e-, uniós szintű bűnözés elleni harc során. Úgy gondolom, hogy összességében szeretném megköszönni az eszmecserében vitában való részvételt. 27-én lesz ennek a vitája és szeretnék emlékeztetni arra, hogy fél négykor lesz az alapvető jogokkal kapcsolatos meghallgatás ugyanebben a teremben, háromkor lesz a, az elnökök értekezletének egy nyitott ülése, ahol, ahol szeretettel várnak mindenkit, háromkor ez van, háromkor, de fél négykor, mondom, pontosan fél négykor kezdődik a meghallgatás, fél négykor kezdődik, tehát ma délelőtt nagyon jól gazdálkodtunk az időnkkel, és na, remélem, hogy ugyanígy fogunk tudni gazdálkodni fél négytől is az időnkkel, úgyhogy találkozunk délután. Köszönöm.